Buongiorno a tutti! Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon nagy örömmel üdvözlöm Romano Prodi professzor urat, az Európai Bizottság volt elnöke és olasz volt miniszterelnök. Nagyon boldogok vagyunk, hogy elfogadta a meghívásunkat és hozzájárul ahhoz az eszmecseréhez, amelyet az európai intézmények folytatnak le az élelmezés biztonság témájában. Ez egy európai és globális kihívás, mint ahogy ennek a napnak a címében szerepel. Mindenkit érint ez a téma, ugyanis egy olyan kihívás, amelyik a mezőgazdaság világát érinti, de az egész európai és világ közösségét érinti. A bizottság munkájában sokszor beszéltünk erről a témáról. közös európai mezőgazdasági politika vitájában is figyelembe vettük ezt a témát. Nem lehet erről a kérdésről beszélni, anélkül, hogy ne vennénk figyelembe az élelmezés biztonságát. És a, a DESZ jelentésről fogunk hamarosan szavazni, amelyik a második jelentés, amelyet az Európai Parlament megszavaz, ebben a az európai élelmezés politikáról. 2010-ben megerősítettük az, hogy szükség van arra, hogy Európának legyen egy erős mezőgazdasága, amely támaszkodik az innovációra, támogatja a vidéket, és hozzájárul a mezőgazdaság, a mezőgazdaság járuljon hozzá más kihívások legyőzéséhez, mint például az éghajlatváltozás. A túltermelés és a hiány között átmenetet látjuk, nagyon változékony a kereslet és kínálat, a fejlődő országokban létrejövő, fejlődő térségekben létrejövő változások hihetetlen gyors változást eh, teremtettek a kereslet kínálatban. Romano Prodi professzor többször foglalkozott ezzel a témával. Az utóbbi években nagyon sokat foglalkozott az élelmezés biztonsággal Afrikában és Ázsiában. A China International Business Schoolban tartott erről előadásokat, és ő megerősítheti, hogy az élelmezés biztonság kérdése rendkívül fontos, rendkívül nagy érdeklődést vált ki világszerte. Mindenki aggódik azért, hogy az ellátás biztosított legyen. A legszegényebb országokban az élelmezés, ellátás hiányos szükséges, hogy erre is gondoljunk, szükség van arra, hogy egy közös megoldást találjunk, egy közös útvonalat dolgozzunk ki, és ezért szükséges az, hogy közösen beszéljük meg, vitassuk meg ezt a témát, úgy, ahogy a G20 is teszi, és ki kell dolgozni egy nemzetközi Global Food Policy-t, egy globális élelmezési eh, politikát. Hálásak vagyunk professzor úr azért, hogy ellátogatott hozzánk ebben a különleges pillanatban, mert az Európai Parlament pontosan ezekben a percekben foglalkozik a közös élelmezés biztonság kérdésével. Köszönöm szépen önöknek, és hát átadom a szót eh, neked, Romána. presidente, tutti. Kedves elnök, kedves barátaim, üdvözlök mindenkit. Meghatottan beszélek itt önök előtt eh, öt év elmúltával. Nagyon szívesen elfogadtam De Castro úr, elnök úr meghívását azért, hogy megosszam önökkel néhány gondolatot az élelmezés biztonság témájában. Ez az egyik nagy probléma, amivel szembesülünk manapság a pénzügyi válság mellett, és együtt a, a környezetvédelmi válsággal. Ez három kérdés, amelyek összefügg függ egymással, és amelyek rámutatnak arra, hogy mennyire szükséges az, hogy új politikák legyenek ezek ezekben a kérdésekben. Az élelmezés biztonság az, amelyet legkevésbé vitatunk e, a három között, legkevésbé van szó erről, de talán a legfontosabb. Ugyanis egy fordulóponthoz érkeztünk világviszonylatban. Rá szeretnék mutatni arra a tényre, hogy kb. 7 milliárdan vagyunk a világban. Ezekben a hónatokban értük el a statisztikánk szerint a 7 milliárd lakost a Földön, 9 milliárdan leszünk a század közepén, és alacsonyabb a fejlődési, növekedési szint, mint ahogy korábban gondolták. A legutóbbi időkben a felmérések azt mutatják, hogy csökken a növekedési szint, ugyanakkor rámutatnék arra, hogy 220 ezer ember születik, 220 ezer emberrel növekszik a lakosság naponta a világban. 220 ezer ember. Két milliárd ember jelenleg, és 3 milliárd uh, 2020-ban kevesebb, mint egy dollárból él naponta. Azért adom meg, osztom meg önökkel ezeket a számokat, hogy lássák, hogy milyen, mi a helyzet. A, az, ö, lak, a világ lakosságának ö, a fele városban él, 70%-uk fog városban lakni a század közepén. Tehát erős várososodás, urbanizáció történik, tehát az élelmezés biztonság problémája egy rendszeri, egy, egy rendszerrel összefüggő probléma, egy átfogó probléma, és nagyon sok területet érint egyre nagyobb az élelmiszer iránti kereslet, a, a tápanyag iránti kereslet az állatok számára, növekvő lakosság mellett szükség van arra, hogy nagyobb termelés legyen. Az élelmiszerek kereskedelme egyre nyitottabb, globális szintűvé vált, de úgy vélem, hogy oda kell figyelni a világkeres élelmiszerkereskedelmére, hogy meg tartsuk az egyensúlyt, hogy ne borítsuk föl az egyensúlyt az élelmiszerellátásban. Néhány éve immár, néhány országban, Kínában nevezetesen, a Indiában az élelmiszerbiztonság egy rendkívül fontos stratégiai problémává vált, abszolút prioritást élvező stratégiai és politikai kérdése vált ezekben az országokban. Egy másik nagyon fontos probléma az utóbbi időkben a piacok mozgékonysága, változékonysága, amely a piacok felosztásáról ér, a pénzek, a mm, árfolyamváltozásokról, a minőségi kérdésekkel függ össze és nagy bizonytalanság van, ami a technológiai fejlődést illeti a szektorban. Nincsenek még pontos kimutatások a bio, a genetikai technológiával kapcsolatosan, a biotechnológiával kapcsolatosan, és ez milyen változásokat fog hozni, és milyen következményekkel jár ennek a széleskörű alkalmazása. Aztán ott van az a kihívás, a kérdés, hogy ki fizet azokért a közjavakért, amelyeket a mezőgazdaság hoz létre. Azt látjuk, hogy a mm, piac ezeket nem fizeti ki. Tehát a talaj a biodiverzitás fenntartása, a környezetvédelem, ezek mind szolgáltatások, amelyeket a mezőgazdaság nyújt, de amelyekért nem kap semmilyen ellenszolgáltatást, nem ismerik el ezeket a szolgáltatásokat az élelmiszer árakban. Egy, ez egy óriási probléma. és van a, a hiány problémája, minőség és mennyiségi szempontból. A, a víz problémája, mindenhol a víz ezért egyre inkább városi célokkal használják föl, és emiatt egyre kevesebb víz áll rendelkezése a talajban, a talaj egyre kevesebb vizet tud tartani, megtartani, és kevesebbet lehet felhasználni az élelmiszer termelésre. A víz hiánya előbb vagy utóbb élelmiszer hiányba alakul. Naponta 4-5 liter vizet használunk mi magunk, és ugyanakkor az eh, ahhoz, hogy megtermeljük azt az élelmiszert, amit naponta felhasználunk, ahhoz 2000 liter víz szükséges. 2000 liter víz naponta. Tehát óriási mennyiségű víz szükséges, és eh, oda kell figyelni erre a kérdésre. A demográfiai forradalom nem csak demográfiai forradalom, hanem élelmizési, élelmezési forradalmat is jelent, olyan fehérjékre tértünk át, amelyekre nagyobb terület szükséges. Egy kg hús megteremtése 8 kg gabona szükséges, és rengeteg, ahhoz, hogy ezt megteremtsük, rengeteg, több száz liter víz szükséges naponta. További tényezők vannak, amelyek a, még súlyosbítják ezt a helyzetet, például a talaj túlzott kihasználása, a műtrágyák felhasználása nem javítja a minőséget, intenzív talajmegművelés, intenzív talajkihasználás, üzemanyag termelésre, bioüzemanyagot termelésére, Korábban ez a probléma nem merült föl, mert talaj volt bőven, de most már elértük azt a szintet, hogy nem elégséges a talaj, a terület ahhoz, hogy megtermeljük azt az ételmennyiséget, amelyet a piac megkíván. Tehát van a kereslet, kínálat, ezt, ezzel oda, erre oda kell figyelni, a vízre oda kell figyelni, a víz felhasználására, és a környezetvédelemre. Tehát úgy vélem, hogy ezzel a kérdéssel mindenképpen kell foglalkozni, és mielőbb foglalkozzunk ezzel a problémával, annál inkább jobb megoldásra fogunk lelni. Aztán ott van a probléma, hogy a talajt, a rendelkezésre álló termőföldet mire használjuk föl? Üzemanyagtermelésre vagy élelmiszertermelésre? Mindenképpen úgy vélem, hogy előnyt kell, hogy élvezzen az élelmiszertermelés. A termőföldek a világon korlátozott számú meg lehet nézni, hogy mennyi az a termő terület. Az észak és déli sarkok környékén nem termelhető. Vannak sziklás termőtalajok, amelyek szinten nem lehet felhasználni. Az egyetlen területek, ahova lehet, ahol lehet termelni, azok a trópusi őserdők kivágásával érhető el, ugyanakkor ezek a területek szegényesek, nem tudnak annyit termelni, mert a talaj szegény. És ezért ez nagyon sok problémát okoz, nagyon sok visszaélésre ad okot, és mindezt elősegítik a nem megfelelő kormányzati politikát az említett térségekben. Szóval nem csak szükség van arra, hogy felhasználjunk és rálejünk újabb termőterületekre, de úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy a már rendelkezésre álló területek, termőterületek, azokat hatékonyabban használjuk ki jobban használjuk ki új technológiák, új szántási technológiákkal például, olyan feldolgozási módokkal, amelyek kevesebb energiát igényelnek. De a technológia csak bizonyos szintig segít nekünk. Egy szükséges, egy, egy gyökeres változásra. Olyan változás, amelyek az új technológiák használnak. Az utóbbi években látjuk, hogy egyre eh, inkább nagyobb változás van. Elértük a fotoszintézis kihasználásának, hatékony felhasználásának határához. Tehát egy olyan pontig fejlődött a mezőgazdaság, hogy óriási változás a hatékonyságban, a talajtermelésben nem nagyon lehetséges. Erőfeszítések vannak ezen a területen, de ugyanakkor oda kell figyelni. Olaszországban, Oroszországban, Ukrajnában, az Egyesült Államokban az egy hektárra jutó termelés nem lehet jobban megnövelni. A növekedési ütem a 60-as, 70-es, 80-as években 4%-os volt. A ö, jövőbeni kilátások egészen 2030-ig azt írják elő, hogy az élelmiszer termelés nem fog elérni az 1%-os növekedést. Ez mutatja az, hogy milyen kritikus, válságos helyzet előtt állunk. Európa ebben a helyzetben egy rendkívül fontos felelősséggel bír. Még mindig mi vagyunk a legnagyobb élelmiszer exportőr és importőr. Ugyanakkor a szerepünk a világ gazdaságában egyre inkább csökken az élelmiszer ágazatban. És biztosak vagyunk abban, hogy a későbbiekben ez a helyzet tovább fog romlani. Minden előre, minden becslés ezt mutatja ami a gabonákat illeti például egyre inkább azt látjuk, hogy exportőrből szépen lassan átmegy importőrre, netto importőr, és mind ez azért van, mert egyre inkább azt látjuk, hogy a termőtalajt leginkább energiatermelésre használják föl. Tehát az e, Európának az élelmezési ereje, élelmiszer termelési ereje egyre inkább csökken. Ez a helyzet, a, amit felvázoltam, az e, európai helyzet, de az Egyesült Államoknál is ugyanez van. Az Egyesült Államokban Óriási problémát jelent az, hogy a terület jelentős, egyre nagyobb részét, és főleg a legjobb területeket energiatermelésre használják föl, és ez rendkívül erős kockázatot jelent. Három évvel ezelőtt volt egy feszültség az élelmiszer árak körül, és ez egy rendkívül fontos eh, jelzés volt, ez egy riadónak is tekinthető eh, volt, rámutatnék, hogy az élelmiszerválságot az első jelzés után megoldottuk, de vissza fog térni. Minden tudományos kutatás az azt mondja, arra mutat rá, hogy az élelmiszer hiánycik lesz a jövőben, hogyha folytatjuk a jelenlegi politikát hiány gazdaság lesz az élelmiszer szempontjában. A világ élelmezési szervezet eh, azt mondja, hogy ez a helyzet fog kialakulni, amennyiben nem változtatunk jelentősen a politikáinkban. Ahogy korábban rámutattam, jelek vannak arra vonatkozóan, hogy hamarosan egy nemzetközi szintű élelmiszer háború, harc lesz. Harcolni fognak, fognak a, a, a különböző térségek a termőföldekért. A, a FAO új ö, gyarmatosításról beszél. Országok, új országok, mint Kína, Japán, Korea, ö, ö, Perzsajből beli országok területeket vásárolnak Afrikában, termőterületeket, termőtalajokat, és ott kihasználják az rossz gazdasági helyzetet ahhoz, hogy vásároljanak területeket. És mindezt 60 millió hektárra vonatkozik. Ez azt jelenti, ez a terület 60 millió nagyobb, mint Németország Franciaország és Spanyolország területe együtt. Tehát ez egy stratégiai, politikai stratégiai kérdés, gazdasági és társadalmi változási kérdés. Harc indult el a termőföldekért, és ez rámutat arra, hogy mennyire fontos az élelem, élelmezés biztonsági kérdése. Emlékeztetném önöket arra, hogy mit jelent mindez. Mit jelent? Hát milyen problémák alakulnak ki politikai szinten is, és társadalmi szinten egyaránt, hogyha egy ország, egy afrikai ország, ahol több millió hektárt megvásárolnak külföldiek, egy ilyen ország élelmezés biztonsági problémákkal szembesül. Tegyék föl, gondolják át, ez nem is olyan absztrakt kérdés, ez nagyon hamar itt lesz. Óriási politikai, gazdasági, társadalmi problémákat von maga után ez a kérdés. Nem fogom a eh, mellékes eh, a vonzatokról beszélni, a élelmezési válság, pénzügyi válság és a éghajlatváltozás közötti összefonodás nagyon világos, egyértelmű, nagyon sok országban a mezőgazdaság rendkívül nehéz problémákkal néz szemben, a hitelek, nem jutnak hitelekhez a gazdálkodók, és ez egy nagyon fontos probléma. zárásként az első résznél lezárandó, nagyon fontos megnézni az, hogy egy milliárd lakosa a Földnek rosszul táplált, és egy milliárd éhezik. Természetesen az élelmiszerbiztonság problémája után felmerül az mezőgazdaság és a környezetvédelem problémája. Ezek az első problémák, amelyek felmerülnek az első nagy probléma után, az élelmezési biztonság után, a környezetvédelem tükröt mutat az élelmiszerbiztonság kérdésétől. Tehát ez a, ugyanis nem lehetséges jó élelmiszerellátás, hogyha nincs megfelelő vízellátás, hogyha nincs megfelelő talajgazdálkodás, hogyha nem jó az éghajlat. Tehát egy környezetvédelmi politika hiánya azzal a következménnyel jár, hogy lecsökken a mezőgazdasági termelés, és ezért érinti az élelmiszerbiztonságot közvetlenül. És ezért ezen a területen is lépni kell, meg kell keresni a módját annak, hogy a mezőgazdaság a lehető legkörnyezetbarátibb legyen. Nagyon sok ö, tudományos központ foglalkozik ezzel, például a széndiokszid befogásával, a nitrátok megszűnt, felhasználásának megszüntetése, biotechnológiák is foglalkoznak ezzel, és remélhetőleg majd segítenek nekünk ebben az irányban is, segítsenek nekünk rendbe hozni a túlságosan savas területek felhasználását és a marginális területek, jelenleg még fel, nem használható területeknek a felhasználhatóságát is. Nos, egy dologot kell szem előtt tartani, mégpedig az, hogy a kutatás a mezőgazdasági területen, legalábbis az erre fordított összegek folyamatosan csökkennek szerte a világban, tehát a kutatásra szánt összegek szerte a világon nem csak a fejlett országokban, hanem a fejlődő országokban is csökkent. Más területekre fordítják a politikusok a forrásokat. Maga a, kutatás, a mezőgazdasági kutatási folyamatok lelassultak a prioritások más felé eh, helyeződtek. Nekünk az a feladatunk, hogy rámutassunk arra, hogy nagyon fontos, hogy folyamatosan fejlesszük a mezőgazdaságot, a technológiákat támogassuk. Nos, ezeket a témákat azért vetettem föl, mert úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb témák, amelyekre érdemes irányítani a politikánkat, folyamatosan dolgozni kell azon, hogy ez szem előtt legyen, dolgozni kell azért, hogy javítsunk mindezeken a vonatkozásokon, környezetvédelmi és termelési vonatkozásokra oda kell figyelni a mezőgazdaság területén, és természetesen még egy probléma felmerül, és ez zárásként mondom, itt hogyha mi azt kívánjuk, hogy a mezőgazdaság aktív legyen, közjavak teremtésében szolgálja a, a, a lakosságot azzal, hogy fenntartja a talajt, a területeket, a vidéket, és hogy védelemre is figyel, oda kell figyelni, hogy ezt a, a mezőgazdasági szektornak ezt a fáradozását ellentételezzük, elismerjük. Ez egy nagyon fontos probléma, nagyon súlyos probléma, ugyanis a jelenlegi rendszer ezt nem veszi figyelembe. Tehát hogyha nem veszük figyelembe ezt az egyensúlyt, hogy ezt a mezőgazdasági szektort eh, ellentételezni kell azért, mert olyan javakat teremt, amelyek az, mm, az egész lakosságot eh, szolgálják, hogyha ezt nem ismerjük el, akkor nagy problémának nézünk szembe. És akkor itt jön a, a, a mm, támogatási politikának a problémája. Olyan támogatási politikát kell alkalmazni a mezőgazdaságban, amely nem torzítja a piacokat. Oda kell figyelni, mert hogyha nem ezt tesszük, akkor egyszerűen felborul az egyensúly, és kockázatos lesz az élelmiszer ellátás. Az utolsó témát, amelyet érinteni szeretnék, a világ szintű piacok kezelése a mezőgazdaság, az élelmiszer mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban. Itt egyesek azt eh, hitték, hogy a globalizáció maga a mennyország, és hogy a piac tökéletes, szabályozza önmagát, mások azt mondják, hogy a globalizáció egyszerűen egy csapda, nem teremt munkahelyet, és egyszerűen csak a nagy spekulátoroknak az, hasz, az érdekeit szolgálja. Nos, ez rámutat arra, hogy hiányzik egy kormányzás, egy világszintű kormányzás a mezőgazdaság területén egy világszintű irányítás szükséges, mert különben így tudunk csak pontot tenni a dohai tárgyalási fordulókra. Meg kell beszélni ezeket a kérdéseket. A közeledési folyamatok nehezen mennek, hogyha nincs egy globális, egy átfogó elképzelés. Ott fogunk ülni az asztal körül, beszélni fogunk évekig, évekig, de nem jutunk majd megoldásra, hogyha nincs egy világos iránymutatás, egy világos útmutatás. A magam részéről én támogatom, én úgy vélem, hogy hasznos a globalizáció, ugyanakkor nem hiszek abban, hogy a piac szabályozhat mindent, a piac önszabályozó, nem hiszem azt, hogy szabadjára engedni a globalizációt az egy jó dolog, igenis szükség van a egy irányításra, szükség van arra, hogy valaki a gyeplőt fogja, mert különben ez a globalizáció megvadul, maga a piac megeszi saját magát. Tehát úgy gondolom, hogy felelősen kell kezelni a világ szintű helyzetet annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a globalizációnak az legyen a célja, hogy egyesek meggazdagodjanak rajta, de a legtöbben megszenvedjék ezt a helyzetet. Különös tekintettel a fejlődő országokra. Ahogy említettem, a dohai forduló a dohai fordulót nem tudjuk lezárni, hogyha nem lesz egy teljes, abszolút változás a világszemléletben, a világ vezetés irányításában, majd később a vita során talán erre rá tudunk térni, de nagyon erős az asszimetria ebben, ezen a területen, ami a nemzetközi erőviszonyokat illeti, fejlődő, fejlett ország, a fejlett országok nagyon könnyen tudják a nehézségeket kezelni, mert eh, több erőforrással rendelkeznek, rugalmasabban tudják kezelni a kérdést, ugyanakkor a fejlődő országok sokkal hátrányosabb helyzetben vannak, nagyobb időre van szükségük, és sokkal több forrás, ami nem áll rendelkezésen náluk. Természetesen világos, hogy egy olyan pillanatban, amikor az ihénység felé tartunk, és látjuk ezt az aszimmetrikus helyzetet. Vannak olyan országokban, ahol bőség és pazarlás van, más országokban, ahol hiány van, vannak olyan országok, amelyek importálnak, mások exportálnak. Soha nem volt a történelem során az, hogy elkezdik tiltani az élelmiszerek exportját. Az utóbbi évtizedekben soha nem volt ilyen. Egyes országok elkezdték tenni. Ez egy rendkívül fontos riadó, ez egy rendkívül fontos vészjelzés. Tehát a globalizációt egyszer csak megszűnik, megszüntetik, amikor hiány van. Oroszország, Ukrajna, Argentina az utóbbi években csökkentették, korlátozták, vagy teljesen lezárták az exportot, és ez rendkívül fontos jelzés. Ez mutatja azt, hogy mennyire komoly ez a helyzet. Nagyon sokan tanultak nagyon sokan a barterral dolgoznak, és azt hiszik, hogy ezzel a barterkereskedelemmel el tudják látni az alapigényeket. De sajnos ez torzítja a piacokat világviszonylatban, és ezért hiányt, ilyenséget hoz a világra. Tehát erre oda kell figyelni, dolgozni kell ezen a területen, és bölcsen kell a támogatásokat eh, kezelni, és tudjuk azt is, hogy ha hirtelen megszüntetnék ezeket, a importáló országok lennének azok, amelyek megszenvednének ezt a helyzetet, ugyanis akkor ugrásszerűen megnőnének az árak. Tehát ez a helyzet jelenleg. Különböző országok különböző politikákat folytatnak, sokszor egymással ellentétes politikákat. Az árak rendkívül könnyen és gyorsan változnak. Ez a jelenlegi helyzet, ezen zárnám szavaimat, azzal, hogy azt mondom, hogy a hogy most már félretehetjük azt az elképzelést, hogy a piac egy varázs pálca, amelyik rendet teremt mindenhol, és mindenre képes, olyan támogatásokat kell nyújtani, amelyek nem torzítják a piacot, és ez rendkívül fontos probléma, de ugyanakkor teljesen törölni az agrárpolitikát a világban, ez egy nagyon rossz mező, megoldás. Olyan mezőgazdasági politikák irányítása van szükség, amelyek odafigyelnek a környezetvédelmi kérdésekre, a társadalmi problémákra, és odafigyelnek arra, hogy a világ más tájain eh, hiány van 2050-ig szükség van arra, hogy megduplázzuk a jelenlegi, eh, a jelenlegi élelmiszertermelést, mert 7 eh, 9 milliárd ember lesz a világon, emiatt szükség lesz több termőtalajra, szükség van arra, hogy megduplázzuk az élelmiszereket, a megtermelt élelmiszereket. Ez erre kell odafigyelni. Ugyanakkor el se tudjuk képzelni, hogy micsoda pazarlás zajlik jelenleg a különböző fogyasztói szokások miatt, különböző technológiai, feldolgozási problémák miatt óriási pazarlás zajlik. Erkölcsi kötelességünk és politikai kötelességünk az, hogy erre odafigyeljünk, hogy elkerüljük a jövőbeni tragédiákat. Egy nagyon egyszerű politikát kell kidolgozni. Néhány pontban szedem össze. Először is a termelékenységet kell emelni a mezőgazdaság területén. Ezt nem sokan hangsúlyozzák, de én az első helyre teszem. Egy világszintű tervre van szükség annak érdekében, hogy a technológiai, műszaki eh, feltételeket megteremtsünk ahhoz, hogy nagyobb legyen a termelékenység. Nem arról van szó, hogy a német mezőgazdaság, hanem, vagy a francia mezőgazdaságot eh, fejlesszük, hanem hogy ezeket világszinten terjesszük a világban, ezeket a technológiákat. A második pont az, hogy az élelmiszer prioritást élvez. Tehát mindig az élelmiszer termelés élvezzen előnyt bármilyen egyéb termeléssel szemben. Tartsuk meg azokat a termőterületeket, amelyeket jelenleg is élelmiszer termelése hazánk. Az élelmiszer élvezem prioritást. Harmadik, szükség van több termőtalajra. Úgyis, úgy is, hogyha jobban felhasználjuk a jelenlegi rendelkezésre álló termőtalajokat, akkor is szükség van új termőterületekre. És erre oda kell figyelni, akár a városfejlesztési politikákban is. A talajjal való észszerű gazdálkodás prioritást kell, hogy élvezzen ezt a államok többsége mellékes kérdésként kezelik. Negyedik pont, szükségünk van arra, hogy jobban használjuk fel a vizet. Ez rendkívül érzékeny téma. A az öntözési rendszerek, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak, ezek olyakkor kerültek, akkor építettek föl, amikor bőven állt rendelkezésre víz. Most már ez nem így van. Ez nem egy technikai probléma, ez háború vagy béke kérdése, és mi történik a világ legnagyobb ö, folyóinál, a Tigris, Eufrates, az amerikai, európai, a Nílusra is vonatkozik. A Nílus vízét majd úgy érkezik a földközi tengerbe, hogy majdnem száraz, mert folyamatosan, intenzíven felhasználják a Nílus vízét. Szudán, Egyiptom között felhasználják a fölsőbb országok, és többet akarnak használni a folyóban. Szudánból most két ország lett, új megállapodások szükségesek a víz felhasználására. Oda kell figyelni, mert ezek a helyzetek drámai ö, erejűek lesznek. Ez a Nílus példája volt, de ezt ugyanúgy lehet mondani az összes nagyobb folyóra a világon. Ugyanakkor vannak technológiák, amelyek azt biztosíthatják, hogy akár a jelenleg felhasznált vízmennyiségnek az egy tizedével is, és ugyanezt el lehet érni. De szükséges az, a, az szükséges ahhoz, hogy ezt felhasználjuk, hogy ezt megtegyük, hogy nemzetközi szinten tevékenykedjünk, nemzetközi szinten lépjünk. Nos, ezek azok a problémák, amelyekre rá szerettem volna mutatni. Úgy vélem, hogy mindez megoldható, új energiaforrásaink is vannak mindehez. Úgy gondolom, hogyha nem fogunk hamarosan foglalkozni ezekkel a politikákkal, ezzel a kérdéssel, akkor hamarosan azt fogjuk tapasztalni, hogy az élelmiszer árak az ö, csillagokig fognak szökni, a világ rendkívül gyorsan változik, a nemzetközi élelmiszerkereskedelem rendkívül gyorsan változik, minden változik rendkívül gyorsan, és ezért most kell lépni, globális erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy globális szintű megoldást hozzunk az emberiség, az egész emberiség kedvéért. Köszönöm szépen! Grazie. Nem, nagyon szépen köszönjük, rendkívül fontos témákat hallottunk, látjuk, hogy mennyire fontos kérdésről van szó, és ezen belül is a ö, parlamenti mezőgazdasági szakbizottság ö, rendkívül fontos feladatok elébe néz. Nagyon fontos, hogy ezeket a politikai kérdéseket ezeket kezeljük. A bevezetődben azt említetted, hogy 50 év múlva bekövetkezik ez a pillanat, de úgy vélem, hogy ez akár nagyon gyorsan is bekövetkezhet ez a drámai fordulat. A módszer, amit használunk, az az, hogy most átadjuk a szót a e, politikai frakciók koordinátorainak, aztán néhány percet kap a professzor úr, annak érdeke, hogy ezeket az első kérdéseket megválaszolja, majd utána a képviselők, a teremben lévő képviselők tehetnek fel kérdéseket. A néppárti koordinátor és előadónak adom meg a szót, Desz. Albert, tiéd a szó, parancsolj! Elnök úr, kedves Pauló és Pródi professzor úr, először is szeretnék gratulálni az elnökünknek, hogy lehetővé tette a mai vitát, konzultációt, és ahogy meghallgattam Prodi professzor előadását, az volt a benyomásom, hogy a kompromisszumos módosító indítványainkat valószínűleg olvasta, hiszen sokan közülünk azt mondták, eh, ami itt elhangzott, és amiről ma délután lehetőség szerint pozitívan döntünk majd. A második kompromisszumos módosító indítványban szólunk az élelmezés biztonságról, ugyanis ez egy rendkívül fontos szempont a jelentésünkben, hiszen Európában több mint fél milliárd embernek az élelmezését kell biztosítani, de nyilvánvalóan hivatkoztunk a jelentésben a világ szintű élelmezés biztonság fontosságára is, amihez Európa is a maga módján hozzá fog tudni járulni. Aztán itt a mezőgazdasági termőterületek szűkösségéről, azok hasznosításának hatékonyságáról is szó volt, és a népesség, a föld népességének növekedéséről, illetve annak kihatásairól. Remélem, hogy ma pozitívan döntünk a jelentésemről és támogatni fogjuk azokat a környezetvédelmi intézkedéseket, illetve elutasítjuk azokat, amelyek ahhoz vezetnek, hogy kivonnak területeket a mezőgazdasági művelés alól, és egyre nagyobb mértékben más célokra használnak föl. Amiért különösen köszönetet mondok Pródi professzor úrnak, az az, hogy a közjavak ról szólt, és az élelmiszereket közjavaknak minősítette, és, és azt mondta, hogy itt adózási szempontból is támogatni kellene a mezőgazdasági termelőket. A mezőgazdaságunk tehát közjavakat állít elő és bocsát a rendelkezésünkre, amelyeknek ellentételezését nem feltétlen biztosítja a piac, éppen ezért fontos, hogy a mezőgazdaság itt Európában a jövőben is bizonyos fajta kompenzációs kifizetésekben részesüljön, és egy jól bevált rendszert használjunk a jövőben is egyes és kettes pillérrel az agrárpolitikában, és így biztosítjuk a jövőbeni mezőgazdasági politikát szólt arról a problémáról is, hogy a fejlődő országokban és részben más országokban is a mezőgazdasági hasznos, mezőgazdasági szempontból hasznosítható eh, területeket haszonbérbe adják például a kínaiaknak. 1,8 millió hektárt vásároltak is a kínaiak. Nos, mi nagy aggodalommal figyeljük ezeket a fejleményeket, és még nem tudjuk, hogy milyen válaszokat tudunk ezekre a dolgokra találni. Eh, és hogyan tudjuk megakadályozni, hogy kiárusítsák az afrikai kontinenst. És még egy dolog, amiről szólni szeretnék, az európai agrárpolitika eh, gyakran eh, kerül felelősség, gyakran felelőssé van téve azért, hogy a harmadik világban élemezési problémák vannak. Ezzel kapcsolatban keveset tudunk mondani egy milliárdnál kevesebb exporttámogatást adunk, és ezek az exportok, ezek mind a fejlődő országokba irányulnak, tehát átalakult a európai mezőgazdaság. Ami engem aggodalommal tölt el, az az, hogy a fejlődő országokban milyen politikai helyzet alakult ki. Dél-afrikai országokban jártam korábban, voltak ott rokonaim, és ott láttam, hogy a mai, Rod, a mai Zimbabvéval, az akkori Rodéziából egy diktátornak a hatalma mit tett, hogyan alakította át az országot, és hogyan szenvedtek az emberek az éhínségtől. Tehát láttuk, hogy milyen problémák vannak, és ezek nem Európa felelősségére vezethetők vissza hálás vagyok azért, hogy szólt arról is, hogy milyen kapcsolat van a környezetvédelem és a mezőgazdaság között, és teljesen igazat adok önnek, hogy a környezetvédelem és a mezőgazdaság az kéz a kézben kell, hogy járjon. Nagyon gyakran használjuk ma a fenntarthatóság kifejezését, Mag, magában a jelentésünkben is sokszor fordul elő, azonban a fenntarthatóság fogalma tulajdonképpen a mezőgazdaságból és az erdőművelésből érkezik, hiszen a hiszen a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás volt az első olyan terület, ahol megpróbáltak a gazdálkodók arra összpontosítani, hogy a saját mezőgazdasági területeiket, a saját talajukat és erdőterületeiket felhasználható formában megőrizni a jövendő generációk számára. Hogyha ma nagy károk keletkeznek különböző földterületeken a talajban, például Dél-Amerikában, akkor azt látjuk, hogy ott nem fenntartható gazdálkodást folytatnak, tehát ezeket a problémákat pellengére kell állítanunk, és reméljük, hogy segíteni fog ön is abban, hogy ezekről a problémákról kellő súlya szóljunk. Aztán szólt a piacoknak a szerepéről, erről szólnék én is zárásképpen. Mi is azt kérjük a 49-es kompromisszumos módosító indítványban, hogy a piacon rend legyen, egy teljesen szabad piac, ebben egyetértek önnel, egész egyszerűen nem működhet. Szeretnénk a piacok szabadságát, de fair szabályok szerint működő piacokat szeretnénk. Hogyha az európai mezőgazdaság magasabb sztenderdek szerint állít elő termékeket, mint a világ más régiói, akkor nyilvánvalóan jogunk kell, hogy legyen ahhoz, hogy az európai gazdálkodókat bizonyos kompenzációban részesítsük, és ne alakuljon ki így versenytorzulás. Ez szükséges ahhoz, hogy megmaradjon az európai mezőgazdasági termelés. Úgyhogy nagyon hálás lennék önnek, hogyha a további hozzászólásában még javaslatokat tenne, hogy arra vonatkozóan hogyan lehetne egy ilyen ilyen kompenzációs rendszert kialakítani Európában. A G20-nál, a G20 tanácskozáson elhangoztak már erre vonatkozó javaslatok, tehát van egyfajta áttekintésünk, és arra, hogy hogyan lehet a spekulációkat megelőzni, talán erre vonatkozóan is lehetnének meg javaslatai. És az utolsó megállapításom az lenne, hogy, az Euró- hogy Európában az agrárpiacoknak a piaca meg lett nyitva a fejlődő országok termékei előtt. Gyakorlatilag a legszegényebb országok is szállíthatnak szabadon Európába, még Amerika Japán és Ausztrália, és nagyon messze van ettől a piaci liberalizációtól. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és nagyon egyet tudok érteni azzal, mindazzal, amit mondott. Molto bene, grazie. Rendben, köszönöm Albert. Természetesen köszönetet szeretek mondani a teremben jelenlévők, akik a mezőgazdaság világából jönnek, különböző európai országokból. Luis Capula Santos, aki a szocialisták és demokraták koordinátora a mezőgazdasági szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök úr! A szocialisták és demokraták frakciója nevében üdvözlöm Ródi urat, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy személyesen eljött, és nagyon izgalmas összefüggésekre világított rá. Ezekről fogunk mi magunk is most hamarosan döntést hozni. Felszólalásában Ródi úr kiemelt néhány dolgot és alá szeretném húzni ezeknek a jelentőségét. A mezőgazdaság rövid távon és hosszú távon is nagyon fontos szerepet fog játszani még az életünkben, és a megoldások önáltal felvázolt módja, módjai, illetve a diagnózis, amelyet felállított, arra mutat, hogy új technológiákra van szükség, ezeket jobban kell felhasználni, világszerte gondoskodni kell arról, hogy ne legyen éhezés, tehát egyszerre van szükség specializációra és generalizációra, nem szabad, hogy a piacra bízzunk mindent. Ön felszólalásában egy paradoxont is említett. Ugye egyfelől van egy civilizációs modellünk, amely elvileg a termelésre épül, és a növekedésre, ugyanakkor ö, olyan nyersanyagokra, amelyek nem megújulóak. Ez a modell tehát soha nem volt fenntartható, és nem is lesz, ezt most már látjuk. Látjuk is azt, hogy nem az. Tehát ezt a paradoxont valahogy fel kellene oldani, de sajnos a fejlődő országok is ugyanezt a modellt látszanak átvenni. Ha Kínát, Indiát nézzük, vagy más országokat is, azt látjuk, hogy ugyanazokba a csapdákba esnek bele, mint mi estünk, nem számolják ki, hogy mennyi erőforrásuk van a fejlődéshez, csak az önmagáért való fejlődést helyezik előtérbe, és az amerikai-európai hibákat követik el, úgyhogy el fog múlni a mostani feltörekvő előnyük, évtizedeket pazarolnak el. A fejlődő országoknak nem szabadna átvenniük ezt a modellt, inkább nekünk kéne megváltoztatnunk a saját modellünket, ugyanakkor az is látszik, hogy mintha nem lennénk erre képesek. De ha képesek vagyunk, akkor azt az új modellt kellene világszerte terjeszteni, és nem a régit. Az a diagnózis, amelyet ön felállított tehát, pontosan megfogalmazza azt, hogy a polgárok minden várakozásának ellentmond a jelenlegi rendszer. Szeretném öntől hallani, hogy ön hogy látja, hogy a, az új fenntartható modellnek milyenek az esélyei, mi ö, lehetne egy ilyen modellnek a néhány meghatározó pillérje, amelyet az új és a régi világ egyaránt követhetne. Tehát részletek érdekelnének e tekintetben. Grazie, Luis. Köszönöm, Luis. James Nicholson, a, az Európai Konzervatívok koordinátora. James. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm professzor, Prodi professzort a frakcióm nevében. Izgalmas témákról cserélünk most eszmét. Nagyon sok gondolatébresztő felvetése volt. Rövid idő alatt nehéz ezekre mindre reagálni. Én inkább kérdést tennék föl. Én ugye magam is gazdálkodó vagyok. Európa nem szenved attól, hogy túlszabályoztuk, túlbürokratizáltuk a mezőgazdasági rendszert. Nem ez a fő oka annak, hogy a termelők nem termelnek? És Albert Dess felvetéséhez is csatlakoznék, ami a bilaterális egyezményeket illeti, ugye a bizottság most is éppen tárgyal a Mercosur országokkal. A mi gazdálkodóink felállítottak magas szintű minőségi normákat. Ugyanakkor importálunk tömegesen olyan élelmiszert, amelyeknek a termelési körülményei vagy maguk az élelmiszerek sem felelnek meg ezeknek. Tehát ugye tudjuk, hogy Brazíliában is kiderült, hogy a marhahúst olyan körülmények között termelik, amely Európában elfogadhatatlan lenni. Tehát mi lesz a mi gazdáinkkal ennek a tükrében? Ön is elmondta, hogy fel kell szabadítani a világ erőforrásait, de ez egy folyamatos dilemma feszültség marad a dohai körön belül is, kívül is. És elnézést, mivel nem voltam itt az első felében a felszólalásának, nem tudom, hogy mondta -e, de a modern technológiákkal mi lesz? Nem kéne ebbe az irányba elmozdulnunk? Európa ugye most nem akar az USA-ból gémódosított szóját importálni, de az intenzív baromfihús termelés területén már nem <laughs> vagyunk így. Tudom, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, amit én mondok, de nem lehetne erőteljesebben képviselni európai érdekeinket, és valahogy a modern technológia irányában kimenekülni a jelenlegi dilemmákból? Köszönöm. Köszönöm, James. Paulson. Um Elnök helyettes asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Pródi professzor úrnak az előadásáért. Amire egy szükségünk van, az az, hogy más helyről is ösztönzést kapjunk inspiráló gondolatokat, és ne süllyedjünk el a saját gondolatainkban. Azonban egy dologról mindenképpen szólnék, amivel nem fog egyetérteni Pródi professzor úr, nevezetesen a föld a termőterületekhez való hozzáférés kérdéséről. Az ezzel kapcsolatos vitában nem indulhatunk ki abból, hogy az új termőterületek eh, elegendő mértékben fognak rendelkezésre állni, tehát új új termőterületeket tudunk majd megnyitni. A jelenleg rendelkezésre álló termőföldet kell hatékonyabban hasznosítanunk. Nem tudunk megvásárolni egy újabb bolygót, ahol új termőterületek lesznek. Itt kapcsolódnék Santos úr kérdéséhez, és feltenni azt a kérdést, hogy tovább tudunk-e működni egy olyan mezőgazdaságban, ahol csak egyre jobban fokozódik a termelés, egyre nagyobb a fogyasztás, mindez pedig anélkül, hogy nem alakul át, nem válik hatékonyabbá a termelés, és nem változnak meg a fogyasztási szokásaink, és nem alakul ki egy fenntartható jövendő, a jövendő generációk számára is megmaradó mezőgazdaság. Nagyon sokat szólt Pródi professzor úr a víz szerepéről és jelentőségéről, a talaj kizsákmányolásáról, kizsigereléséről. De hát nézzük meg, mit teszünk. Csak folytatjuk a talaj kizsigerelését, és a végén aztán minden egyes területünk egy városi agglomerációs övezetben végződik, arra, azzá alakul át. Tehát lássuk, hogy hova megy eh, az út, lássuk, hogy hova fejlődik a jövő, egyre több metánt bocsátunk ki a levegőbe, szennyezzük a levegőt, és azt látnunk kell, hogy mind ez a szennyezés, ami a levegőbe kerül, az a végső soron aztán a vízbe, a vízkészletekbe fog belekerülni, éppen ezért be kell látnunk azt, hogy a környezet szennyezés alapvetően alapvetően a vizen keresztül belekerül az élelmezési láncba is. Tehát a környezetbe kibocsátott szennyezés végén visszajut az élelmiszerbe is Nagyon fontos, hogy az energia felhasználás, a víz felhasználás területén ne ezt az utat folytassuk tovább, a talajt óvjuk, a termő talajt, és így biztosítsuk a élelmezés biztonságát az egész világon. Kellően bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy az egész világra kiterjesszük ezeket az intézkedéseket, és persze figyelnünk kell arra, hogy ne drágább és ne bonyolultabb módszereket találjunk a fenntarthatóság biztosítására, de mindenképpen át kell alakítanunk a jelenlegi gondolkodásmódunkat, a jelenlegi körforgási rendszereket a mezőgazdaságba, és figyelnünk kell arra, hogy a mezőgazdaságnak, a természetnek és a környezetvédelemnek összefüggésekben kell léteznie. Köszönöm, Paulson, Martin Hostling, a zöldek nevében szólal föl. Parancsolj, Martin! Igen, Pródi professzor, én szeretném köszönteni Önt a zöldek nevében itt. Az előadásában gyakorlatilag minden olyan pontról szólt, amely a nemzetközi napirenden szerepel, de nagyon ritkán szerepel a nemzetközi napirenden egy olyan téma, amivel kezdenénk, nevezetesen a land grabbing. Itt nem csak Dél-Amerikában és Afrikában látjuk azt, hogy földeket sajátítanak ki, hanem nemzetközi konfliktusok is keverednek ebből 60 millió hektár érintett eddig, és egyre növekszik a ilyen e, e, bérbe adott területeknek a száma. Ez azt jelenti, hogy vannak országok, ahol gyakorlatilag e, termőföldeket most már nem élemezési, hanem energetikai célokra használnak és sajátítanak ki. Egy pontot kell itt előtérbe helyeznünk. Nem osztom a véleményét, hogy a termelést 50%-kal tudjuk majd növelni a jövőben. A mezőgazdaságnak az intenzív formája, ami jelenleg folyik, ez gyakorlatilag elérkezett a kapacitás növelésének a határára. A klímaváltozás pedig oda fog vezetni, hogy egyre kevesebb termőföldünk lesz itt a földön, úgyhogy hosszú távon mindenképpen az elosztási kérdést is középpontba kell majd helyeznünk. Az élelmezés, a szegénység, vagy hát a bizonytalan élelmezés és a szegénység azok összefüggenek egymással. A szegénység a fő oka a világon az éhínségnek, úgyhogy nagyon fontos a szerepe itt annak, hogy hogyan osztjuk el az agrártermékeket más országok termelésének a rovására is nagyon sokat megengedhetünk mi magának itt Európában. Albert Dess pedig azt mondta, hogy foglalkoznunk kell a fenntartható szója termelés kérdésével Dél-Amerikában. Nos, ezen a téren sokat tenni valunk, hiszen növekszik a szója igény a világon, és most már 20 millió hektáron termelnek a világon szóját, ami kikerül a nemzetközi piacokra. A második pont, amivel foglalkoznunk kellene, hogy az élelmiszerek 30%-át tartósan eh, eldobhatjuk-e az iparilag fejlett országokban, és a másik oldalon megengedhetjük-e magunknak, hogy az élelmiszerek 30%-a nem jut el a fejlődő országokban a piacra, mert nincsen megfelelő hűtési lánc, van nincsen megfelelő szállítási infrastruktúra. Tehát itt rendkívüli potenciálok vannak, amik kihasználatlanok, amiket elpaz, elpazarolunk, és amelyek a termelés növekedését teszik szükségessé. Itt van aztán a, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság támogatásának kérdése is, a kevésbé fejlett országokban ezeket elhanyagolják, ezeket a szempontokat. Én azt gondolom, hogy az agrárpiac piacokon világos szabályokra van szükség, és nemzetközi védelemre is, hiszen a mezőgazdaság az nem egy rövid távú eh, tudomány, hanem itt biztonságra van, kiszámíthatóságra, és eh, nyilvánvalóan világos szabályokra van szükség hosszú távon a termelés számára. Tehát Európában eh, ezzel foglalkoznunk kell a jövőben intenzíven hogyha megnézzük a világ agrárjelentést, akkor azt olvashat, akkor azt gondoljuk, hogy ez a világ akár 10 milliárd ember élemezésére is képes, hogyha megfelelően ügyesen folynak ezek a dolgok, hogyha jól hasznosítjuk az erőforrásokat, e, és megfelelően járunk el. Azt gondolom azonban ez nem történik így, tehát a nemzetközi napirendre, a nemzetközi vita témájává kell tenni azt, ami Sárközi úr is említett a G20 csúcson, hogy jelenleg csak a kezdeti lépéseket tesszük, azonban nagyon nagyok a torzulások, a magas árak, az élelmiszer spekulációk miatt, úgyhogy ezen a területen is nemzetközi szabályokat kell sürgősen hozni, és erős politikára van szükségünk, amely föllép az éghajlatváltozással szemben, hiszen ez az egyik a legnagyobb fenyegetéseknek a termőtalaj szempontjából, és ez az egyik legközponti probléma Afrikában. Itt kell tehát, hogy az első lépéseket megtegyük. Grazie, Köszönöm, Martin. És most megadom a szót a professzor úrnak, hogy válaszoljon a koordinátorok kérdéseire és majd utána megadom a szót a többi felszólalónak. Tudom, hogy rövid idő áll rendelkezésemre, távirati stílusban tehát. Különböző kérdések merültek föl. De van egy, amelyik alapvető. Hogyan tudjuk kezelni a spekulációt és az abból eredő problémákat? Legyünk őszinték, becsületesek. Egy olyan pillanatban, amikor összefüggés van, és nem meghatározott politika és gazdasági érdekek vannak, semmilyen nemzetek fölötti hatalommal, vagy autorita hatalommal, vagy intézménnyel, amelyik eh, irányíthatná a világ helyzetet, úgy vélem, hogy a helyzet megoldhatatlan, de legalábbis nagyon nehéz megoldani. Ugyanis az alapvető feltétel az az, hogy legyen egy közös politika, amit mindenki, vagy legalábbis nagy többségben követik az országok. Jelenleg a G20-asra úgy megyünk, hogy teljesen ellentétes megoldásokat nyújtunk be a különböző országok. Van egy francia javaslat, amely szerintem igen észszerű, hogyha ezeket az intézkedéseket nem fogadja el mindenki, akkor teljesen improduktív, teljesen haszontalan lesz. Tehát van egy ellentmondás. Globális piac és ellenőrző rendszer, amelyet az országok a saját kezükben akarnak tartani, annak érdekében, hogy a, a nemzeti termelőknek kedvezhessenek. És az az igazság, hogy őszintén azt kell válaszoljam, hogy jelenleg operatív megoldás nem lehet találni. Talán technikai kigazítást lehet bevezetni, de igazi megoldást nem tudunk ebben a helyzetben. Nézzék meg, hogy mi történt a válság után. Öt hónapig úgy volt, hogy megreformáljuk a világot. Gyönyörű szép javaslatok. És aztán szépen lassan visszatérünk oda, ahonnan elindultunk néhány apró technikai kigazítás, érdekesek is ezek, eh, áttekinthetőség, két tekintetében, de a spekulatív operációk szempontjából a deriválták, hegy szempontjából megváltoztak a nevek, de maguk a spekulatív folyamatok pénzügyi szempontból ez óriási. Ott visszatértünk arra a szintre majdnem, ami korábban volt. Tehát vegyük észre, hogy hogyha van lehetőségünk arra, hogy egy eh, nemzetek fölött álló irányításra adjunk lehetőségeket, akkor az jó lenne, de a politikai megoldás nincs közel. És ez általánosságban mondom. Nézzék, van egy nagyon politikai dolog, nagyon világos politikai dolog. olyan országok, mint az Egyesült Államok, amelyik hasznot élvez a jelenlegi rendszerből, amelyik a mm, világ pénzügyi rendszereinek az üzemeltetője nem érdekük változtatni a rendszeren. Kínában sem ha mm, érdekük megváltoztatni a rendszert, mert néhány évvel ezelőtt úgyis át fogják venni a hatalmat. Tehát jelenleg nem tudunk változtatni, hiányzik a, a szereplők érdeke. Én úgy gondolom, hogy ezt ki kell mondani, mert szeretnék őszintén beszélni önekkel. Egy másik sor kérdés a, fe, a nem fenntarthatóságról szólt a jelenlegi modellnek, és ezzel egyetértek. A, a pocsékolás, a technikai jellegű pocsékolás azért, mert hiányzik a technológiai háttér, vagy a fogyasztók szokásaiban edő pazarlás szinten létezik, de ezek olyan kérdések, amelyeket valóban szem előtt kell tartani és mindenképpen hatni lehet, hogyha igazi változást akarunk elérni, etikai változást, nem elég az árak rendszerét megváltoztatni annak érdekében, hogy igazi változás legyen. Nem. Tudnunk kell, figyelembe kell venni, hogy milyen korlátai vannak a cselekedeteinknek. Aztán Egy dolgot szeretnék nagyon világosan kimondani, mert termelünk és termelünk, ahol Polszen asszony mondta, nagyon élénken, és nem most jött el a pillanat annak, hogy fékezzük ezt a hajszát. A, a táplálkozás eh, változása, az étrend változás, ez majd, hogy nem egy természetes jog. Belátom, megértem azt, amit ön mondott, ugyanakkor azt is látom, hogy mennyire nehéz ezt a kérdést így felvetni. És ezért hangsúlyoztam, hogy mennyire fontos a kutatás fejlesztés. És akár egy tanácsot is adhatnék, akkor is, hogyha talán nem az én kompetenciával, és nem is rendelkezek ilyen kompetenciával, de Európában érdemes lenne többet, jobban támogatni a kutatást a mezőgazdaság terület, a mezőgazdasági ágazatban. A kutatás nagy divatoknak enged. Most jelenleg a mezőgazdasági kutatás valahogyan lekerült az asztalról. vannak olyan területek, amelyek kompatibilisak a különböző ideológiákkal, de az az igazság, hogy senki nem törődik a mezőgazdaság területén a kutatás fejlesztéssel, pedig óriási lehetőségek rejlenének még ebben. Én engedjék meg, hogy egy ajánlást tegyek. A land grabbing az egy másik olyan probléma, amely politikai döntésekből ered, amelyek túlmutatnak a mezőgazdaságon. Egy ország, amely 1 milliárd 300 millió lakossal rendelkezik, Kína, vagy például India. India, amelyik a század közepén körülbelül 1 milliárd 700 millió lakossal rendelkezik majd. Világos, hogy ezeknél az országoknál az élelmezés biztonság alapvető prioritást élvező problémaként tekint. És aztán bérelni földet, eh, vagy olyan földet szerezni, mert így előre megoldják azt a problémát, amit számításaik szerint be fog következni, ez egy elkerülhetetlen folyamat. És ezért a kutatás, a termelékenység növelése, a fejlődési modell megváltozásának kérdései rendkívül fontosak. Mert különben, a, hogyha elkezdjük azzal törekedni, hogy termőföldeket hodítsunk meg a világnak azon szegleteiben, akkor kevesebb felhasználtak, akkor óriási politikai folyamat indul el, amelyik megállíthatatlan lesz szegény országok bérbeadják a területeiket, szemben ezzel ott van egy gazdag ország, viszont termeterületekben szegény országnak az érdeke, amelyik fizet, úgy tudom, hogy a Perzsajból országai voltak az elsők, amelyek elkezdtek ezt a politikát alkalmazni, egyértelmű, hogy ott víz, mezőgazdasági költségi problémáik vannak, és ott van az óriási mennyiségben rendelkező pénzügyi forrás. Tehát egy mindent átfogó politikát kell kidolgozni annak érdekében, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket. Politikai szempontból nézve hiányzik egy globalizált világban egy egyértelmű világszintű irányítás, és ez érinti a életünk minden egyes területét, és az én szempontomból ez a legnagyobb probléma, és sajnos ezzel szembesülni fogunk a jövőben. Sajnos, ugyanis ez tipikus jelensége azokban a pillanatokban, ahol a világ egy nagy fordulat előtt van. Köszönöm szépen, Prodi professzor! És most folytassuk a hozzászólásokkal. A e, válaszok e, intenzivitása és a drámai fejlemények miatt nagyon sokan jelentkeztek. 14-en jelentkeztek, próbáljuk meg megszervezni az időket. Tudják önök nagyon jól, hogy 11.30-kor, 11.40-kor a felszólalásokat meg kell, be kell fejezni. Mark Tarabella, majd Michel Dorfman következik. Mark, Köszönöm szépen, elnök úr. Prodi elnök úr, nagy örömmel hallgattuk az ön hozzászólását, és nagyon nagy örömünk szolgál, ön itt van. Jacques Delors már ezeket a kérdéseket felvetette, és ő is bizottsági elnök volt annak idején az Európai Egységnek az egyik megteremtője, és Michel Barnier, aki jelenleg biztos, de korábban miniszter volt, őtőlük hallottam ezeket a kérdéseket. Nem arról, most arról van szó, hogy meg akarjuk változtatni a gazdaság politikát. Ő maga is rámutatott erre, két megállapítást tett, hogy ha folytatjuk a jelenlegi politikákat, akkor ihinség felé haladunk, ezt európai szinten és világ színvonalon is. Azt mondta, hogy 2050-ig 9 millió lesznek, és önnek is igaza van, hogy hiányzik egy világ világszintű irányítás, vezetés. talán nem lenne az a megoldás, hogyha kivennánk -e a mezőgazdaságot a piaci folyamatokból ö, olyan intézkedésekkel, amelyek a ö, bizottságból jönnek, ezeket láttuk, ö, bilaterális kereskedelmi egyességeket kellene kötni, amelyek magukba foglalják a mezőgazdaságot, és nem kellene a kérdéseim tehát, nem kellene a mezőgazdaságot kivonni a bilaterális egyezményekből, és inkább regionális megállapodásokat előtérbe helyezni, az élelmiszer, az alapvető élelmiszerek kereskedelmét illetően. Valóban a land grabbing elleni harc az egy nehéz kérdés, maga is ezt említette, milyen szintű milyen szinten kellene ezt vezetni, vagy kezelni ezt a kérdést? A G20-as szintjén? Vagy más, például az ENSZ-nek kellene hatalmat adni, hogy ezt a kérdést kezelje, vagy akár egy esetleg egy adhok szervezetet létrehozni, amelynek az a célja lenne, hogy Eh, a világ eh, szintű eszközökre hason, a világbank, a, valuta alapra, annak érdekében, hogy az első prioritás az az legyen, hogy eh, élelemmel, lássa el a lakosságot, és ne felejtsük el az ivóvizellátást is, és utána jönnének a többi egyéb kérdések. ami az élelmiszerbiztonságot illeti, nem lenne érdemes mezőgazdasági eh, befektetéseket eszközölni olyan eh, területeken, amelyek elmaradottak, és ahol nincs erre lehetőség. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az alapvető táplálkozást. Köszönöm, Michel Dantennek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm professzor úr a hozzászólását. Két kérdést szeretnék feltenni, amelyet két teljesen eltérő témát érintenek. A jóslás egy nagyon nehéz terület. Ön az ezredforduló végén az elnöke volt a bizottságnak. Ön részt vett a programozási kérdésekben, és akkor nagy vásárlók érkeztek a világpiacára, Kínára és Indiára gondolok, ezeket nem látták előre. El tudna magyarázni így utalagosan, hogy miért a 2000-2003-as elemzési módszerek félrevezettek minket, vagy nem látták előre az, hogy mi történik majd 2005 után, amely elvezet minket az élelmezési válsághoz 2008-tól kezdődően. Második kérdés. Európában van egy igen összetett és kifinomult módrendszer, amelyik biztosítja az lakosság élelmiszerellátását talán jobban, mint bárhol a világon. Ön a jövő évekre ez a magas szintű rendszer ön szerint fenntartható, illetve áttelepíthető más térségekre is. Köszönöm, Michel Dorfman, majd utána Bové alelnök. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, professzor úr, köszönöm a megjegyzéseit, rendkívül hasznos volt ön utalt arra, hogy világszínvonalon és európai színvonalon is veszítünk termőtalajt termőföldeket. Az okok között az van, hogy a mezőgazdasági termelés már nem nyereséges. Nagyon sokan abba hagyják a területek megművelését, mert egyszerűen nem gazdaságos. Olaszországban több száz, több száz millió term gazda abajta a tevékenységet, a termőtevékenységet, mert egyszerűen nem tud kijönni belőle, nem gazdaságos. Ön szerint az európai szintű politikák megfelelő irányba mutatnak -e? Meg lehet állítani ezt a jelenséget. Nagyon sokszor generacionális problémáról is szó van az öregek megöregszenek, a fiatalok meg nem folytatják a tevékenységet, veszítünk termőterületeket Európa szívében is. Ezt a problémát nagyon kevésszer említik, soha nem emelik ki. Úgy vélem, hogy ebben az eszmecserében, ami is most lezajlik, szükség van arra, hogy beszéljünk erről a jelenségről is. Ahogy ön említette, bizonyára lesz élelmiszer áremelés európai szinten és nemzetközi szinten egyaránt. Tehát felvetődik a kérdés, hogy a közös agrárpolitika a jelenlegi eh, formájában az első pillérnél valóban a megfelelő válasz, mert az áremelkedés azoknak kedvez, akik sokat tudnak termelni a legkedvezőbb területeken. Ők fogják a leg, ők fognak a legjobban járni. Utalnék röviden az ön megjegyzésére, a technológiai fejlődése. Az a benyomásom, hogy sajnos mi eltérő más eh, ágazatoktól, mi a technika ellen dolgozunk. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor vagyunk modernek, hogyha úgy termelünk, mint a nagyszüleink. Ez más térségekben nincs ilyen. Hogyha körülnézek más termelő ágazatokra, ott senki nem ragaszkodik ahhoz, hogy úgy termeljen, mint a nagyszülők. Sajnos a mi szakterületünkön ez így van. Köszönöm szépen Dorfman, és most José Bové alelnök, és majd utána Nikolescu. Monsieur Prodi. Prodi úr, köszönöm szépen, hogy itt van, nagyon nagyra tartom az ön hozzászólását. Két-három megjegyzését szeretnék tenni, utalnék a kollégáim felszólalásaira is. Ön beszélt az élelmezési kérdésekről, és arra is, hogy szükség van egy nemzetközi szabályozásra. Gondolja ön, hogy ez a kérdés egy olyan kérdés, amit nem a G8-nál vagy a G20-nál kell kezelni, hanem az ENSZ keretében kell kezelni ezt a kérdést, annak érdekében, hogy igazi szabályozás legyen, az, ele, az ENSZ elismeri a jog az élelmizéshez, ez egy jog, ami papíron van, de ez még nem elégséges. Egyre többen, de Küter úr, aki előadó volt az ENSZ keretében egy témában, ebben a témában, azt mondja, hogy el kell ismerni az elélmezéshez való jogot, az országoknak meg kell adni a jogot arra, hogy megvédjék magukat a ragadozókkal szemben, az iparági ragadozókkal szemben, mert a érdekében, hogy garantálják a lakosságuknak az élelmezéshez való jogot. Én úgy gondolom, hogy politikai szándékra van szükség az ENSZ keretében, annak érdekében, hogy elismert jog legyen az élelmiszerhez való hozzáférés joga a termelékenység problémája nem Európában, nem az Egyesült Államokban jelentkezik, hanem a déli országokban jelentkezik, ahol rendkívül torzult a helyzet. Mi 105 mását tudunk termelni, ott 10 körül a hektáronkénti termelés. Tehát ilyen eltérés van Szükség van arra, hogy ezeket az országokat támogassuk, hogy tudják felfejleszteni a mezőgazdaságukat, szükség van arra, hogy az ENSZ felelősen hason arra, hogy megerősítsék a fejlődő országok mezőgazdaságát. Ami a kutatást illeti, eh, értem, hogy szükség van arra, hogy a kutatást eh, támogassuk, ugyanakkor oda kell figyelni, hogy jelenleg amire igazán szükség van az az, hogy támogassuk az afrikai, dél-amerikai országoknak a termelését, annak érdekében, hogy ők felfejleszik a termelékenységüket. Egyszerű technológiákról van szó, amely könnyek alkalmazhatóak szegény országokban, és annak érdekében, hogy a tíz, eh, eh, hogy ötszörösére emeljék a hektárra jutó termelésüket legalább, mert erre van szükségük. Én úgy gondolom, hogy bátor hozzáállása van szükség Európának is eh, ahhoz, hogy megfelelő módon módosítja a kapot. Nicolescu alelnöknek adom meg a szót. Prodi, mulțumesc și eu pentru expunerea deosebit de interesantă pe care ați făcut-o astăzi în fața Comisiei pentru... Meg szeretném köszönni Prodi úrnak ezt az igen izgalmas bevezető előadást. Több aspektusára az előadásnak szeretnék hivatkozni. Amikor arról beszélt, hogy élelmiszer hiány van vagy lesz, itt elsősorban a szegény országokra gondolunk, de ennek a hiánynak a hatása sokkal nagyobb lehet, mint gondolnánk. Nemrégiben egy japán bank besorolást hajtott végre, az ár stabilitás szerint rakta sorba az országokat. Az élelmiszerre költött állami kiadások arányát nézte, illetve az élelmiszer árakat általában, és ilyen szempontból a 27 közül 4 EU tagállam nagyon ki van téve eznek az áringadozásnak, Szlován, Szlovénia, Görögország, Románia és Bulgária ezek. Egyébként Horvátország is közel van hozzájuk a listán. Egy Nobel-díjas mondta, hogy jó lenne, hogyha a jövő évszázadban nem kéne senkinek sem szenvedni az éhínségtől, de ugyanakkor sajnos nem hiszem, hogy ez így lesz. A közös agrárpolitika meg fog bukni, hogyha ugyanilyen jelleggel folytatjuk, mint most, és költségvetésileg sem lesz fenntartható. Prodi úr beszélt a talajhasználatról. A hazámban nagy gond ez, Ugyanakkor lennének területek, amelyeket azért nem tudunk megművelni, mert nincs, aki megművelje őket. Tehát az mezőgazdasági politikának kelet és nyugat-európa között egyensúlyt kéne teremtenie, hogy ne legyen, vonzóbb legyen a mezőgazdasági termelés. Elisabeth Jegel. To wyjątkowy dobry zbieg okoliczności, że... Szikijecki halljuk. Sajnálatosnak tartom, hogy miközben ön eljött hozzánk, hogy szóljon hozzánk, amikor a élelmiszerekről, a költségvetésről beszélünk, és nagyon bátor szavakat hallat ön. Európai biztosként attól tartok, hogy nem ezt mondaná. Ha ön lenne most az Európai Bizottság elnöke, ugyanezt a beszédet tartaná meg? Azt hiszem, mivel politikusok vagyunk, hát tudom is a választ a kérdésemre, de azért mondom ezt, mert, mert a politika nem tudja azt csinálni, mint amit lehetne független szempontból. Ezek a kihívások, a százalékok, az egy százaléka növelt költségvetésünk nem lesz elegendő a kihívásokra való válaszadáshoz. Tehát 1,24 százalék a növekedés. Azt hiányolom az ön szavai közül egyébként, hogy a termelékenységet nem hozza összefüggésbe a jövedelmekkel. Mert hogy lehetséges az, hogy sokan keményen dolgoznak a mezőgazdaságban, és mégis rosszul élnek minden, vagy hát sok szakmával összevetve. Miközben az élelmiszerárak növekednek. Ugyanakkor a termelők azt mondják, hogy még mindig túl alacsonyak az árak. Tehát valami új perspektívára lenne szükség, újfajta gondolkodásmódra, amely a világ gazdagjait, akik az élelmiszer biztonságra helyezik a hangsúlyt, áthangolják. Az élelmiszer és az egészség aspektusáról sem sokat beszélt, már pedig szerintem nagyon fontos lenne, hogy a kapról áttérjünk egy olyan stratégiára, amely egyfajta világélelmezési stratégia. Itt viszont már ön is elmondta, hogy valami globális kormányzásra lenne szükség ilyen szempontból. A G8-ak, G20-ak hogy ENSZ próbálják ezt az űrt most betölteni. Tény, hogy szükség lenne világszintű szabályozásokra, már csak a válság, a pénzügyi válság miatt is. Most új szabályozó testületek álltak föl Európában, és szerintem ez jó. Nem szabad félnünk a pénzpiacokból, mert milliárdokat vettek el tőlünk ezek a pénzpiacok, és itt az ideje, hogy nem csak a pénzpiacokat, hanem a pénzpiacok kapcsán a mezőgazdaságot is valamilyen szabályozó felügyelő testület is világszinten felügyelje. A technológia transfer is nagyban függ ettől, hogy van-e ilyen. Tehát ne féljünk a piacba való beavatkozástól, a monitoringtól, a felügyelettől, és igen, utolsó sorban, valóban a kutatás intenzifikációjára van szükség. Sokat beszélünk az innovációról, és gyakran nem értjük ezeket a felszólalásokat, mert ö, ö, valóban a tudomány és a mezőgazdaság mintha elszakadóban lennének egymástól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kérdés teljesen időszerű tekintettel arra, hogy a Prodi Bizottság annak idején 2003-ban a kap reformját hajtotta végre. Jégelnek adom meg a szót, majd megint Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözöljük Prodi professzort itt a körünkben. Egy nagyon uh, nagyon gazdag csokrot adott át nekünk a különböző gondolatokból, kezdeményezésekből, úgyhogy mindenképpen jól állna nekünk, hogyha mindenki is saját maga, magában is, illetőleg itt bizottságilag közösen is feldolgoznánk azt, amit útravalóul kaptunk. Egy komoly kérdés lenne, nagyon sokat utalt a globalizációra és a nemzetközi kereskedelem szerepére, és egyértelműsítette, hogy a dohai folyamat, a dohai forduló tulajdonképpen egy gyenge folyamat volt, amely gyakorlatilag nem fog célhoz vezetni minket. Ebből az okból, vagy talán más okból is az Európai Unió jelenleg számos bilaterális kereskedelmi egyezményről tárgyal a legkülönbözőbb országokkal Mit gondol erről a kérdésről? Én személyesen egy nagy problémával közeledek ezekhez a bilaterális kereskedelmi egyezményekhez, tekintettel arra, hogy ezek nem oldják meg az egész problémát. Egyes országokkal egyes specifikus egyezményeket kötünk, amik specifikus problémákat megoldanak, vagy nem oldanak meg, de a holisztikus megközelítés, az egész problémának a megoldása annak minden szempontjával együtt, ez szerintem nincsen ezek, ezek, ezen kereskedelmi egyezmények keretében megoldva. Grazie, Köszönöm, Elizabeth. Megginez, majd Anyó következik. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Prodi professzornak is, amit elmondott. Kétszer is elmondta előadásában, hogy erkölcsi felelősségre lenne szükség. Uh, kifejteni ezt nekünk, hogy ez mit jelent? Jó lenne, hogy ha, ezt gyakran, ha gyakran használjuk, akkor tudnánk is, hogy mit jelent, illetve hogy vonatkoztatható-e ez a bankokra, és az élelmiszerekhez való hozzáférésre. Tehát mit jelent az erkölcsiség az önszó használatában, illetve a, a pénzpiacok szabályozása szempontjából, ami a kutatás fejlesztés, innovációt illeti, itt vagyok, Pródi úr, le kell szögeznünk, hogy többféleképpen lehet a kutatást finanszírozni. Vannak országok, amelyek a mezőgazdasági kutatást mint olyat megszüntették, és ez biztos, hogy így nem fenntartható, újra el kell, ezen, el kell gondolkodni. Gyakorlatias kutatás lenne szükség, amely nem a cégeket gazdagítja, hanem az outputja a felhasználókat, a fogyasztókat segíti, illetve a termelőket. Tehát ezzel mindenképpen foglalkozni kéne, hogy milyen kutatást támogatunk. Egy másik fontos kérdés számomra, hogy a gazdagok soha nem éheznek még a gazdagorsz... Nekem most négy gyerekem van. És azt hiszem, hogy ha a gyerekeim éheznének, akkor azt hiszem, én megtámadnám önt a jómódú világot, azért, hogy a gyerekeim élelmiszerhez és vízhez jussanak. Tehát azt hiszem, hogy már csak ilyen önérdekből is meg kell teremtenünk egyfajta egyensúlyt a világban, mert jogosan fognak nekünk támadni a szegények, az éhezők, a az élelmiszer ellátottságot és az élelmiszer biztonságát sokkal magasabbra szintre kéne emelni, sokkal globálisabbé, globálisabbá kéne tenni. A landgrabbing kapcsán nem lehet nagyon okosakat mondani, mert óriási erők és pénzek működnek itt, ugye például Afrikában. De amikor az Európai Unióba élelmiszert importálunk, akkor azért meg kéne gondolni, hogy mikor mit csinálunk. Ezt is globálisan kéne szemlélni, hogy hogyan oldjuk fel ezt a dilemmát. Tudjuk a problémákat is, mint hogyha mégsem látnánk a megoldásokat. Grazie Máriad, onorevole. Köszönöm Máriad, Annyó, majd jár következik. Mr. Prodi. Köszönöm szépen, Prodi úr említette, hogy egyes országok már nem exportálnak élelmiszert, és ez kicsit kritikai élel mondta a WTO felé mutogatva. De minden kormány fő felelőssége az, hogy a saját lakosságát táplálja, és ha ezt teszi, és nem exportál több élelmiszert, a saját autonóm módon teszi. Tehát miközben megpróbálják a tartalékaikat megteremteni, szerintem teljesen helyesen járnak el. James Nicholsonnal egyetértek a tekintetben, hogy a teremben az elefánt, mintha nem látszana, nem beszélt bizonyos nyilvánvaló megoldásokról, mint például arról, hogy mindegy, hogy most biotechnológiával vagy hogyan, de élelmiszer termelésre szükség van. És nem mondta meg nekünk, hogy mi a válasz ennek a csökkenésére, nek a megszüntetésére. A Bové kolléga, a, aki néhány üléssel arrébb ült tőlem, lehet, hogy most feláll és megver, de igenis konfrontálni kell a termelőket érdekeiket a zöldek által hangoztatokkal. Egy másik zöld képviselő felvetette a hulladék problémáját, de nem mondott megoldást. Jó volt a felvetése, nekem meg lenne a válaszom a kérdésére. Ezt a hulladékot fel lehetne használni sertés táplálásra, csak ezen az EU szabályok megváltoztatására lenne szükség, mert egyelőre a moslékos táplálás tilos az EU-ban. Korábban elmondtam már, és most is elmondom, hogy a szója importokról le lehetne mondani, hogyha nem dobnánk annyi halat vissza a tengerbe. Végül is ezek a halak visszajönnek halliszt formájában az állattenyésztésbe. Miért nem lehetne a húslisztipart ipart ellátni ezekkel a hulladékokkal, ahogy mondtam, ugye a moslékkal, a sertéstenyésztőket. Tehát vannak itt megoldások, és mondom, konstruktívan állok a kérdéshez, csak szeretnék hallani ezeket a konkrétumokat. Jó. Köszönöm, Ágnya. Majd jár, majd Prodi képviselő tesz fel egy kérdést. Köszönöm szépen Prodi professzor az izgalmas előadását és érdekes végkövetkeztetéseit. Nagyon sok kérdésem van, amit föltettem volna, tehát a kollégám már föltették, és ez is mutatja, hogy milyen jó színvonalú a jelenlegi vita. Egy kérdés azonban a szempontomból még maradt, amit mindenképpen most fel fogom tenni. Ön helyesen állapította meg, hogy a áraknak a volatilitásával szemben tenni kell valamit, hiszen ez a piaci folyamatokra vezethető vissza, ez helyes. Egy másik történet azonban, hogy az agrárpolitikusok az elmúlt évszázadban nagyon gyakran éles kritika hatása alá kerültek, mert támogatták az exportot, szubvencionálták, és így nyomás alá helyezték az exporttal a piacokat, a világpiacot. Most már nem szabad, hogy szubvenció legyen. Az exportban mondják, ez, a, ez gyakorlatilag ennek az a következménye, a folyománya, matematikai törvényszerűsége szerint, hogy a export exportpiacokon, a világpiacokon az agrártermékeknek az ára növekedni fog, függetlenül a volatilitástól. Az én kérdésem az lenne, talán naív kérdés, hogy jól értem-e piacgazdasági szempontból, hogy a növekedő árak gyakorlatilag fel fogják tüzelni, ösztönözni fogják a termelést, és nem sikerül -e ezt a lendületet felhasználunk arra, tehát a növekvő árak által biztosított termelés növekedés lendületét arra, hogy a fejlődő országokban egy megfelelő mezőgazdaságot alakítsunk ki, vagy más, hogy megfogalmazva a kérdést, az európai agrárpolitika, az európai agrárpolitika nem végzi el a házi feladatát azzal, hogy leépíti a szubvenciókat, míg más országok nem csinálnak ugye semmit. A fejlődő országokban pedig a növekvő árakkal támogatjuk a mezőgazdaságnak a fejlődését és a regionális ellátásnak a biztonságát. Köszönöm szépen, Jár. Vittoria Pradék képviselő, majd Boszki. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Romána. Én egy pontosítást szeretnék tenni. Egy kiegészítő problémával kapcsolatosan azokhoz képest, ami elhangzott, nevezetesen az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a termőtalaj fenntartásáról szeretnék beszélni. Ezen belül is az intenzív esőzések problémájával, amelyek olyan talajkezelést követelnek, amely annak érdekében, hogy a talaj minél hosszabb ideig tartsa meg a vizet. Ez nagyon fontos alkalom, hogy itt vagyok a mezőgazdasági szakbizottságban, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos szinergiák vannak, amire oda kell figyelni ebben a kérdésben. A probléma tehát az, hogy oda kell figyelni a talajra, biztosítani kell az eszközöket arra, hogy mérjük a talaj állapotát. Például műhold berendezések, amelyek mérik a talaj, amelyeknek alapján képet nyerhetünk arról, hogy milyen egészségi állapotban vannak a termőföldek, és annak érdekében, hogy tudjunk hatni annak érdekében, hogy a termő talajok eh, egészségi szintje megmaradjon a, a megfelelő szinten az élelmiszer termeléséhez. Nagyon fontos, hogy megértjük, hogy hogyan harcoljunk az elsivatagasodás ellen a grabbing területén is. Én úgy vélem, hogy van egy desert grambling probléma is, ugyanis ez az egyik legnagyobb oka annak, hogy termőterületek kiesnek a termelésből, és az is, hogy nagyon sok ember ott hagyja a, a területét, és elköltözik, elvándorol más helyekre. Ott van az az infrastruktúrák problémája. Olyan infrastruktúrák, amelyek kezelik ezeket a politikákat, és rendkívül fontos lenne, hogyha ezek meglennének. Végül is Nálunk Olaszországban több tízezer hektár termőterület van, amelyik mérgezett. Ezeket a területeket újra lehet kezelni, újra lehet a termelésbe bevonni, ezeket eh, újra kell az élelmiszertermeléshez szállni, de ez meg bizonyos befektetéseket követel. Köszönöm Vittorio Prodi, Vásevolszkinak adom meg a szót, majd következik Morvai képviselőasszony. Panie Przewodniczący. Néhány évvel ezelőtt ön nyomot hagyott, mint ambiciózus büdzséttervező, ugye 1,4-del növelte a költségvetést, a Szikerszki úr is elmondta. Azóta a költségvetést most 20 milliárddal csökkentették, és csak 1%-kal nőhetett, pedig az élelmiszerbiztonsághoz, a kutatáshoz tök pénzre lenne szükség. A kap kapcsán kétféle politikus vélemény van. Egyesek azt mondják, hogy a kapot csökkenteni kéne, mások pedig azt mondják, hogy meg kell tartani úgy, ahogy van. És azt mondják, hogy ö, akár növelni kéne a költségvetését. Én is az a véleményem vagyok. Ha nem növeljük a kap költségvetését, akkor nem lesz miből ezeket finanszírozni. Ha ugyanolyan szinten marad a költségvetés, miközben óriásiak és újak a kihívások ezen a területen, ugye 2004-ben, 2007-ben még a az élelmiszerválság előtt mielőtt az élelmiszerárak az égbe szöktek, minden új kihívás válság előtt, minden drámai előrejelzés előtt, amikor ugye azt halljuk most, hogy 50-70 kal fognak nőni az élelmiszerárak, akkor még a költségvetésben komolyabb volt a szerepe az, az, az agrárágazatnak, élelmiszertermelésnek, és most ahelyett, hogy növelnénk ezt a költségvetést, most mindenki csökkenteni akarja. Végül pedig szólnék a mezőgazdasági termőföldekről. Ez az új tagállamokban külön probléma. Olaszország kapcsán is azonban elmondta Prodi úr, hogy 300 eurót kap egy hektárért egy tulajdonos, és az új tagállamokban ez 100 euró sincs tehát a földek elhagyása ezért nyilvánvalóan gyors, mert nincs értelme rendelkezni földdel, és pláne megművelni azt. Tehát olyan politikai klímát kéne teremteni, ahol kiegyensúlyozódnak ezek a különbségek, az állami támogatások, az új és régi támogatások tagállamok között, mert egyébként a mezőgazdaság el fog tűnni bizonyos területekről, fenntarthatatlan a jelenlegi modell. Köszönöm szépen Brodi úrnak, hogy annak idején a költségvetését támogatta és növelte ezen a területen. Grazie. Köszönöm szépen, Bacsavolszki alelnök, Morvai képviselőasszony, majd végén Szelgyó Szilvesztris. Parancsoljon. Very much, uh, here in the European Köszönöm szépen. Itt az Európai Parlamentben mi mindannyian választott politikusok vagyunk, akik ugye a választóikat képviselik. Azért mondom ezt, Földi úr, mert nem szeretném, hogy úgy menne el innen haza, hogy nem, ne gondolkodna azon, hogy Európa népei, lakosai valóban egyetértenek-e a világkormányzat gondolatával. Sok millióan vannak, akik nem értenek egyet a világkormányzás kormányzás gondolatával, ezt félelemmel tölti el őket, és a demokráciának is ellentmond. Nagyon sok millióan vannak azok, akik azt mondják, hogy nem szabadna az emberektől közvetlenül még, még több hatalmat, autonómiát elvonni, és még messzibre vinni a döntéshozókat, már most is óriási ez a távolság, nem szabadna a döntéshozási hatalmat ennyire messzire vinni azoktól, akikre vonatkoznak. Elszámolhatatlan, távoli, hatalmas döntéshozók, bürokraták döntenek milliók, milliárdok sorsáról, nem áttekinthető módon. Miután ezt elmondtam, meg szeretném kérdezni Prodi úrtól, hogy ön és a think tankje másra is képes-e gondolni, tehát ahelyett, hogy világkormányt építenénk, lehetne tenni valamit azért, hogy az emberekhez közelebb kerüljön a döntéshozás, és a saját kezükbe vegyék jobban a legfontosabb az élelmiszerügyi kérdéseket. Meggondolta-e azt, hogy még több globalizáció és a hatalom még nagyobb koncentrációjával párhuzamosan minimum relokalizációra is szükség lenne olyan értelemben, hogy decentralizálni kéne a döntéshozást. Prodi úr ugye a élelmiszerellátás autonómiájáról is beszélt, e tekintetben az ENSZ-ben nagyon komoly munka folyik, hogy az államokat, az embereket önfenntartóvá tehessék, és ez emberi joggá emeljék. Prodi úr csak a földről beszélt, a föld ö, szerepéről az önellátóság szempontjából, de ide tartozik az is, hogy a helyi közösségeknek el kellene tudniuk dönteni, hogy mit, mennyit akarnak termelni, hogy akarják azt eladni, és fogyasztóként is joguk kéne, hogy legyen ahhoz, hogy egészséges élelmiszerhez jussanak hozzá. A legegészségesebb élelmiszer pedig általában helyben terem, friss termék. Tehát nem lenne jobb, Pródi úr, visszaadni az embereknek a döntéshozás jogát, az élelmiszertermelés, élelmiszer önellátás tekintetében, és inkább elfelejteni ezt a demokrati, demokratikus elv ellenében szóló világkormányzást? Köszönöm, Morvai Kepsle asszony. Szertja Szilveszris küllel zárjuk a kérdéseket. Köszönöm De Castro elnök, köszönöm Prodi elnök úr, hogy itt van. Köszönöm, hogy odafigyel olyan témákra, amelyek számunkra alapvetőek, és köszönjük, hogy ilyen világosan felvezette ezt a témát, és külön köszönöm az időszerűséget, hogy, mert nagyon időszerű kérdésekről van szó, pont egy olyan fordulópont előtt vagyunk, amelyik nagyon fontos a mezőgazdasági szakbizottság számára, és most nagyon fontos támpontokat adott nekünk a további eszmefuttatásra. Köszönöm szépen. Tehát, ön felvetette a termőföldek kérdését, és egyetértek önnel, amikor azt mondta, hogy torzulások vannak a világ szegény részeiben, nagyon nagy, nagyon gyorsan fejlődő országok óriási földeket vásárolnak. Ön azt mondta, hogy a földek elhagyása és szintén egy másik probléma, és az éghajlatváltozásnak a következménye. A termőföldek kérdésében egy másik kérdést szeretnék felvetni, ami Olaszországban felmerül. A olyan, a, a termőföldek elragadása olyan valóságok részéről, amelyek nem függnek össze a mezőgazdasággal mezőgazdasági szövetkezetek tönkre mennek, a földeket eladásra kínálják, és olyanok vásárolják meg ezeket, amelyek nem foglalkoznak mezőgazdasággal. Olyan területeken, amelyek nehezen ellenőrizhetőek. Ön tudja nagyon jól, hogy kis falvak, amelyek óriási eh, termőföldekkel rendelkeznek, a kis eh, önkormányzatok nem tudják ellenőrizni a területek, a körülötte levő területeket. A veszély az, hogy ezek a mm, szövetkezetek, ez a vállalkozások, amelyek korábban e, gyümölcsöt, zöldséget termeltek, most teljesen más dolgokat e, fognak termelni, mindenféle ellenőrzés nélkül. Az élelmezés osztom az ön figyelmét, az ön megjegyzéseit arra vonatkozóan, hogy szükség van nagyobb figyelmet szentelni a kutatásra, hogy garantáljuk, egy e, célt ebben, de egy évvel ezelőtt De Castro elnökkel, amikor beszéltünk a, élelmiszer pazarlásról, volt egy meghallgatás ebben a témában, fejlett országokban a mezőgazdasági termékek 20%-a egyszerűen a szemétbe kerül én úgy gondolom, hogy ha ezt a kérdést valamennyire megoldanánk, ezzel jelentős mértékben hozzá tudnánk járulni az éhező népek ellátására, ami az élelmiszer biztonságot illeti. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen foglalkozni kell az élelmiszer pazarlással is. A fiatalokra még szeretnék szenni néhány másodpercet. Úgy vélem, hogy a fiatalok szerepe mezőgazdaságban rendkívül fontos, mert rendkívül eh, erős eh, erőforrásokat hozhat, kulturálisan nagyon fontos, az egész rendszert megújíthatja, az egész szakmát megújíthatják. Úgy vélem viszont, hogy a fiatalok politikái, a fiatalokra koncentráló politikák ebben nagyon szegényes, nem támogatják kellőképpen, csak az első fázisokban segítenek nekik, de aztán nem. A, például itt beszéltünk a mezőgazdasági szakbizottságban ilyenekről, megfelelő támogatásokat adni az egész első években, hogy nagyon fontos, hogy letelepedjenek ezek a fiatalok. Köszönöm szépen a jelenlétét, Pradi úr. Giunti alla fine. Rendben, a végéhez értünk. Köszönöm szépen a kollégáknak, a rendkívül sok hozzászólás volt. Nagyon fontos ez a kérdés, a um, az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságának. Köszönöm szépen, Romano, hogy lehetőséget adtál nekünk arra, hogy erről beszéljünk. A bevezetőd rendkívül fontos volt és értékes, amelyik rámutat arra, hogy mennyire nagy a felelősségünk. Itt kaptál egy keresztmetszetet arról, hogy milyen témák érdeklik a különböző frakciókat. Most megadom neked a szót, rendelkezéssel annyi idő, ami szükségesnek tartasz ahhoz, hogy megválaszold a felmerült kérdéseket. És köszönöm még egyszer, hogy itt vagy közöttünk. Nem fogok sok időt felhasználni, mert ez túlságosan fenyegető lenne, de úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos voltak a hozzászólások, pontosan azért, mert sokszínűek voltak a hozzászólások. Rendkívül érzékeny, eh, sokszínű érzékenységről tesznek tanúbizonyságot, amit figyelembe kell venni. Az első kérdés, ami felmerült, a mezőgazdaság és a nemzetközi piacok. Rendkívül érdekes álláspontokat hallottunk, a legérdekesebb álláspont provokatív morvajasszony részéről, aki azt mondta, hogy itt világvezetés, irányítás nem működik, adjuk vissza a hatalmat a lokális szintre. Elvben ez egy tökéletes megközelítés gazdasági szempontból mit jelent, hogy lokális szintre helyezni a hatalmat? Ez azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy növekedjenek a költségek, ugyanis egyértelmű, hogy helyi szinten nem lehet egy olyan rendszert létrehozni, amelyik ilyen költségek mellett meg is tudja termelni, tehát különböző éghajlatok különböző feltételeknél eh, nem teszik lehetővé azt, hogy minden élelmiszerhez hozzájussanak lokális szinten. Rendben van. Figyeljünk arra, hogy mit akarnak a termelők lokális szinten, eh, a helyi jellegzetességekre oda kell figyelni, de az önellátás helyi szinten azzal a következménnyel járna, hogy az árak rendkívül magas e, mértékben felszöknének, rendkívül mértékben felszöknének. És ezt a e, témát szeretnék bevezetni, amit e, sokan érintettek, mégpedig lekapcsolódni a nemzetközi rendszerek, mechanizmusokról, hogy regionális szinten kezelni a piacokat, és lezárni, kikapcsolni, lekapcsolódni a világpiacokról. Igen, ezt, ezeket a kérdéseket át lehet tekinteni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha helyi szinten tartjuk a piacot, valóban lehetőség van arra, hogy erősebb legyen a társadalmi ellenőrzés. Ugyanakkor nagyon erős piaci torzításokkal kellene szembenéznünk. A bilaterális egyezmények is, az én tapasztalatom szerint, és a Dohai általános eh, egyezmény nélkül ezek a bilaterális egyezmények rendkívül torzítóak azok szempontjából, akik nem vesznek részt a bilaterális egyezményben. Tehát ez egy mm, rosszabb változat, mint egy globális megállapodás. De ki az, aki létrehozza ezt a ö, általános megállapodást? G20, G8, Világbank, ENSZ, nagyon sok megoldás hangzott el. De azt hiszem, hogy világosan látjuk, hogy nagyon messze vagyunk még attól, hogy egy ilyen jellegű felelősséget felvállaljunk. A G20 amelyik elfben kompromisszumot jelent az ENSZ globalizációja és a G8 szűk csoportja között, talán a G20 lenne a legmegfelelőbb ö, színtér, vagy szék, ö, szintje annak, hogy előkészítse a munkát, és később kibővíteni. De legalább az első szakaszban a G20 jó lenne ehhez. Ugyanakkor a G20 még nem szerelkezett fel olyan administratív eszközökkel ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket kezelje, és még kevésbé ahhoz, hogy megoldásokat hozzon. Tehát egy döntés előtti szakaszban vagyunk még, és ez rendkívül nehézkes. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legmegfelelőbb székhely ahhoz, hogy ezt a kérdést megöljünk, az a VTO. A probléma az az, hogy nincs megállapodás. Nem az a probléma, hogy nincs meg az struktúra, a mechanizmus, mert a VTO, amelyik az ENSZ-nek az egyik oldalága, mindenki ott van, ott van a fejlődő országoknak a hangja, és ott van a fejlett országoknak a hangja is, de nincs megállapodás, nincs egyezmény, és emiatt nem tudok szolgáltatni egy pozitív, optimista válaszsal. És el válaszolok Tarabellának is, aki feltette ezt a kérdést. Danten képviselő úr azt mondta, hogy Kínát és Indiának a feltörését nem látták előre? Dehogy nem láttuk előre, ugyanakkor ez az előretörés sokkal erősebb volt, mint amire gondoltuk. Alábecsültük nem annyira a, a jövedelem növekedés, hanem arra, hogy milyen gyorsan történt a táplálkozás változása, tehát a fehérjékhez való áttérést alábecsültük. Nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan fog bekövetkezni, és ez volt az a helyzet, az a pont, ahol lemaradtunk az előrejelzésekkel. Dorfman képviselő, úgy vélem, hogy a földek elhagyásának a föld elhalálásának egy része teljesen indokolt. Nagyon sok ilyen területet eh, a 800-as évek végén vonták mezőgazdasági termelés alá. Olyan területek voltak, amelyek nem voltak megfelelően termelékenyek, tehát egy eh, kényszerhelyzetben vonták termelés alá, és természetes módon most eh, ezeket a földeket kivonják a termelés alól és amikor üzemanyag, a probléma az az, hogy üzemanyagokra használnak föl olyan területeket, amelyek igen jó ö, minőségűek. Nem tudjuk arra rávenni az embereket, hogy termeljenek olyan területeken, hegyvidékeken például, ahol egyszerűen nem jövedelmező. Ugyanakkor arra kell figyelni, hogy megfelelő módon foglalkozunk az élelmiszertermeléssel, és, ne, e, és ez legyen a prioritás az energiatermeléssel szemben. És ez összefügg a termő területeknek a feljavításával is, ahogy Pródi képviselő e, említette, rendkívül erős költségeket kell elviselni a, a közösségnek nem csak mezőgazdasági terület felhasználása, hanem egyéb módon környezetvédelem szempontjából is meg kell újítani ezeket a, term, ezeket a területeket. Oda kell figyelni, hogy a, a, a városi agglomerizáció terjeszkedik, és nagyon sokszor a mezőgazdasági területek kárára. A, a, a városok egyre inkább, egyre nagyobb területet foglalnak el, és a tendencia ez, hogy ez az urbanizáció egyre inkább fel fog gyorsulni, az a feladatunk, hogy figyeljünk oda ügyeljünk erre a kérdésre. Bové képviselő jogosan mondja azt, hogy a termelékenység kérdése leginkább a szegény országokat érinti, és nem a gazdag országokat. De van termelékenységi probléma a gazdag országokban is. Nem függ össze a genetikailag módosított szervezeteknél, sokkal inkább összefügg az állatok egészségügyi problémáival, a területek felhasználásával, a magok függ össze, olyan területekkel, amelyek rendkívül erősen fejlődtek a 60-70-es években, aztán ez a folyamat leállt, és közben csökkent a mezőgazdasági kutatás. Tehát igaz az, hogy ez a kérdés nagyobb intenzitással a szegény országokat érinti, de az innováció hiánya érinti a fejlett országokat is. Az országok élelmezési önrendelkezése egy olyan probléma, amelyik a szakosodás ellen megy. A szoveranitás, az önrendelkezés, az önellátás nagyon fontos. Ez egy politikai jog, általános politikai, igen, ez egy ö, politikai jog, és nem egy anyagi jog. Igen, ez egy nagyon fontos ö, jog. Ez kollektív jog, és ez, ebben igaza van önnek, nem vitatom. A probléma, Nikolensz, amit érintett Nikolesko, és a lengyel kolléga is, ami az új uniós tagállamokat illeti, hogy egyenlő módon kezeljék a támogatásokat, ez egy nagyon fontos kérdés. Én tudom, hogy itt rendkívül eh, fontos kérdés, és minden, a tendencia az az, hogy ezeket eh, kiegyenlítsék, Nikolescu erre eh, meg is adta a választ, ezzel a kiegyenlítéssel egyértelmű, hogy nagyobb érdek érdek van ahhoz, hogy erősebb legyen a mezőgazdaság a Romániában, Bulgáriában és más egyéb országokban, amit ő megemlített, mert kockázatnak kitett országok ezek. Végül Szilvesztri tett föl egy kérdést a végén a fiatalok kérdéséről tett fel egy kérdés. Igen, a mezőgazdasági, mezőgazdaságban dolgozóknak az átlag életkora növekszik, megöregedik ez az ágazat, a fiatalok nem maradnak meg vidéken, bevonulnak a városokban, és úgy gondolom, hogy mindezt specifikus támogatásokkal lehet megállítani. A családi támogatás nem a termelt termékeket kell támogatni, hanem olyan támogatásra van szükség, amelyek ezeket az új életformákat, új kategóriákat támogatja. Az embereket támogatják. Nagyon sokszor vannak olyanok, akik visszatérnek a mezőgazdaságra, és ezt kellene bátorítani, ösztönözni támogatásokkal, mert ezzel tudunk biztosítani a magasfokú felkészülést, magasfokú végzettség és magasfokú hozzáértést biztosítani. Nos, már nem vagyok bizottsági elnök, nagyon sok olyan kérdés jut, hangzott el, amelyek úgy számoltak velem, mintha még mindig az lennék, de a költségvetés növelésének a kérdése, hogy az Európa Uniót erősítjük meg, hozzuk egyensúlyba a különböző országoknak a gazdasági helyzetét, és hogy nagyobb súlyjal szerepeljünk a világ gazdaságában. Ezek problémák, amikkel annak idején foglalkoztam, és a jövőben is foglalkozni kell ezekkel nem arról van szó, hogy Kalifornia ö, költségvetése jobb, mint Görögország költségvetése. Nem erről van szó. Nem ez a kérdés. Másfajta rendszerről van szó, más erősséggel rendelkezik, másfajta a, a párbeszéd módozat a világban. Ez az egyik probléma, hogy mennyire erős Európa, mennyire szükséges egy költségvetés, és úgy vélem, hogy ez a probléma Európa jövendő generációinak lesz a problémája, mert egyre inkább igen, csökken a súlyunk a világ gazdaságában. Egy kínai diák föltett egy elég provokatív kérdést, amikor beszéltünk ezekről a kérdésekről. Ő azt mondta, a professzor, akkor magyarázza el nekem, Európa egy laboratórium, vagy egy múzeum? Amikor hallottam ezt a kérdést, Shanghai Business Schoolban. Ez a kérdés nagyon elgondolkodtatott engem, mert ez azt jelenti, hogy a, a kép ami külföldön van, az úgy látnak minket, mint egy olyan gép, ami leállt. Korábban nagyon jól működött a gépezet, nagyon jól ment minden, megváltoztunk, úttörő szerepet játszottunk, nagyon sokszor Westfália, stb. És akkor most mi történik? Nos, én arra kérem önöket, hogy figyeljünk arra, hogy ne legyünk múzeum, ne váljunk múzeummal. Legyünk bátrak, merjünk lépni. Visszatérve a problémánkra, úgy vélem, hogy erőfeszítéseket kell tenni, nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, bátorítani kell a dohai tárgyalásokat, mert az az a hely, ahol minden ország megjelenik, politikai is, és technikai szinten is. Én úgy gondolom, hogy az a legmegfelelőbb hely, ahol ezekről a kérdésekről tárgyalni lehet. Hamarosan befejezem, eh, de még egy kérdést vetek föl. A kutatás kérdését is felvetették, hogy kell-e állami támogatás a kutatáshoz. Egyértelmű, igen. Vannak olyan kutatási területek, amik rendkívül innovatívak, mint például a biológiában és gyógyszer területén is, hogy nem csak magánbefektetők, hanem állami befektetés is kell ezekben az innovációban. A grabbing kérdésére visszatérve, a land grabbing kérdésére, ez egy politikai igényből ered, amely országok biztosítani akarják az élelmezés biztonságát a saját lakosságának. Ez egy olyan tendencia, amely, hogyha nem szabályozott világszinten, amelyik mindenki számára biztonságot nyújt, sajnos ez a jelenség fejlődni fog, növekedni fog a jövőben. Támogatom azokat a javaslatokat, amelyek elhangzottak a pazarlás tekintetében. A pazarlás igen, nagy mértékű. Én úgy gondolom, hogy az említett 20%-os mértéket, amit említettek önök, az alábecsüli a jelenséget, úgy vélem, hogy sokkal magasabb a pazarlást sosem fogunk tudni nullára csökkenteni, de van egy óriási mozgástér, sokat lehet elérni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk. Az export és az árak emelkedésének a problémája, én úgy vélem, hogy a korlátozások vagy a túlzott támogatásokkal játszani, ez torzítja a piacot, és sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint azok a pozitív következmények, amelyek esetleg következhetnek belőle. Ami az erdőírtást és az eróziót illeti, itt is visszatérünk arra a témára, amely szerint ezek közjavak. Tehát ezeket specifikus módon kell támogatni, nem szabad a mező meg kell adni a mezőgazdaságnak azt a ö, ö, súlyt, azt a fontosságot, azt az elismerést, azért, mert ők egy további feladatot látnak el. Ők megállítják az erdő ők, kihalását, a szubszahara déli részein, ez rendkívül súlyos probléma, segíteni kell nekik, olyan sebességet, olyan mértéket ért el az erdő pusztulás, amit korábban nem gondoltunk volna. Nos, ezek lettek volna a válaszaim, tudom jól, hogy kevés szűk a költségvetés, mint ahogy Magenszki képviselő úr azt mondta, hogy emiatt nem tudunk nagy lépéseket tenni, ugyanakkor mindig szükség van arra, hogy a lehető leghatékonyabban használjuk fel a rendelkezésre álló forrásokat, akkor is, hogyha szűkösség. Egy megjegyzéssel szeretném zárni szavaimat. Látom, hogy nagyon nehezen haladnak a dohai tárgyalások. Európa a világ többi térségével szemben, pontosan azért, mert laboratóriumként funkcionált az utóbbi években, óriási tapasztalattal rendelkezik ezekben a tárgyalásokban. Én úgy vélem, hogy egy erős mandátummal, egy erősebb szerepvállalással Európa részéről, hogy akár ö, áldozatokat is felvállalva, nagyon fontos ahhoz, hogy hosszú távú egyensúlyt el tudjunk érni. A, a, ezzel a közvetítésünk nélkül a land grabbing, a, az a, ex, sport támogata, rendkívüli támogatása, vagy a határok, az import lezárása, az egy óriási problémát fog okozni, mert bizonytalanságot fog hozni a piacokra, és kiegyensúlyozatlan helyzet lesz. Csak akkor fogunk tudni megoldást hozni, hogyha egy mindenki által elfogadott megoldást fogunk tudni elérni. És az európai hozzájárulás egy ilyen megoldás megszületéséhez alapvető fontosságú. Köszönöm szépen! Grazie ancora, onorevole Prodi. Köszönöm, Prodi úr! Köszönöm mindannyiuknak. 14 órakor folytatjuk a szavazással. Lezárom az ülést.